Kedves kollégák, kérek mindenkit, hogy foglalja a helyet. El szeretnénk kezdeni az ülést. Kedves kollégák, Dimitri Avramopoulos biztos jelöltet szeretném köszönteni a LIBE szakbizottságban. Ezen a az alkalommal kérdéseket tesz fel a szakbizottságunk igazságügyi kérdésekben, és Timmermans alelnök asszony az alapvető e, emberi jogok kapcsán tesz fel majd a héten kérdéseket, de ma a központi bevándorlási kérdésekre térnénk ki, e, belügyek, belügy témájában. A bevándorlás is nagyon fontos része ennek, és mindenki tisztában van ebben a szakbizottságban azzal, hogy ez a téma mennyire fontos. A 16-os cikk értelmében, az eljárási szabályzat 16-os cikke értelmében a parlament, a biztos jelöltet, az általános kompetenciája, készségei, az európai ügyek melletti eltökéltsége és személyes függetlensége kapcsán fogja megítélni illetve az alapján, hogy mennyire tud kommunikálni, mennyire ismeri tárcáját. A parlament egy előkészítő kérdőívet juttatott el a biztos jelöltnek, két közös kérdéssel, amelyet az elnökök értekezlet alakított ki, illetve a LIBE szakbizottság három speciális kérdést is feltett. A jelölt írásban válaszolt a kérdőív kérdéseire, és minden nyelven szétosztottuk a válaszokat. Kérek mindenkit, hogy figyeljen oda a mai rendet illetően. A jelölt először 15 eh, percben bevezető beszédet tart, a bevezetője után lesz idő összesen 45 kérdésre, illetve válaszra minden egyes felszólás három percet vesz igénybe. Ez azt jelenti, hogy egy perc lesz a kérdés feltevésére, két perc a válaszra. Az első kérdés körben a frakció képviselő kapnak lehetőséget, a meghallgatás végén a biztos jelölt öt percet kap arra, hogy záró megjegyzéseket tegyen. Kérek mindenkit arra, hogy tartsa tiszteletben a hozzászólási időt, nagyon szigorú leszek, és amennyiben valaki nem tartja hozzá, be a hozzászólási időt, az utolsó felszólalóknak nem lesz elég idejük, de ezt én nem fogom megengedni, és sajnos megszakítom a hozzászólókat. 23 nyelven hozzáférhető a tolmacsolás, tehát mindenki saját nyelvén szólalhat fel és követheti az ülést. Kérek mindenkit arra, hogy lassan, érthetően beszéljen. A parlament internetes oldalán élőben követhetik a hallgatók az ülést, illetve videófelvétel készül, és hozzáférhető ugyanezen a weboldalon. Nagy megtiszteltetés számomra, hogy biztos jelöltünknek, Avramopoulos úrnak megadhatom a szót. Avramopoulos úr parancsoljon 15 percben, kérjük tartsa meg bevezető